Grazie colleghi della vostra puntualità. Köszönöm kollégák, hogy ennyire pontosak voltak. Kezdhetjük is ülésünket az első ponttal, mely a napirenden szerepel, mely egy pénzügyi eszköz létrehozására szolgál az iparosodott országokkal való együttműködés céljából. További előzetes megjegyzések nélkül át is adnám a szót a jelentéstevőnek, Biller jelentéstevő asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak tegnap neveztek ki a frakcióm részéről, hogy én legyek a jelentéstevője az afetnél ennek a témának. Időben lehetetlen volt pontosan tanulmányoznom ezt a témát. A háttérrel kapcsolatban röviden. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy tisztázzuk, hogy az a finanszírozási eszköz, az együttműködés, az iparosodott országokkal való együttműködés céljából, inkább külpolitikai jellegű eszköze, vagy pedig olyan-e, amelyel kereskedelmi, illetve iparpolitikát lehet folytatni. A zöldek részéről Béla nő, az első ciklus során vélemény dolgozott ki, és érvelt, mely szerint ez itt egy külpolitikai jellegű eszköz. Ezt a véleményt az AFET, az elmúlt ciklusban elfogadta. És felszólította ez az EU-t arra, hogy egy ennek megfelelő törvényt alkosson. Most az EU bizottság megragadta a kezdeményezést, és pontosan azt tette, amit az AFET javasolt. Mégpedig a viszonylag kis ipari országokra irányuló eszközt átalakítja, és az olyan országokban finanszírozza az intézkedéseket, amelyek nem tartoznak a fejlődő országok körébe. És ez nagyon fontos Kínia, India, Kína, India, Brazília, illetve közel-kelet vonatkozásában, hiszen ott nagyon sok program van, amelyek nem illeszkednek a klasszikus fejlesztési politika keretei közé, például a tudomány, a kutatás, az Erasmus Mundus körébe tartozó programok, a kölcsönös technológiatranszfer, közlekedési terület, politika, kulturális és szociális párbeszéd, hogy csak néhányat említsek ezek közül. Hogyha ezt a iparosodott országokkal való együttműködés szolgáló finanszírozási eszköz továbbra is a kereskedelem területén maradna, akkor ezzel a parlament egy olyan jelzést adna, hogy vagy kereskedelmi, vagy fejlesztési politikát folytat ezzel, és nem pedig külpolitikát, és ez hosszú éveken át így volt. Éppen ezért ma arról kell vitáznunk, hogy elnökünket, Albertini urat megbízhatjuk-e azzal, hogy a szakbizottságok elnökének konferenciához levelet intézzen, és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság illetékességét e tekintetben megtámadja, melyet mi rendkívüli módon üdvözölnénk. Köszönöm. A questo punto darei la parola. Elnök, e ponton megadnám a szót Gáler úrnak, aki korábban foglalkozott ezzel az ügyel, a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném ezt a megközelítést támogatni, amit Lockpiller asszonyi éppen elővezetett. Az előző ciklusukban már folytattunk egy vitát arról, hogy az iparosodott országokban hogyan tudjuk támogatni a programokat, amelyek nem tartoznak a fejlesztés politikai mechanizmusok körébe. Mivel itt most egy hiány mutatkozik az eszköztárban, valóban szükségét mutatja ez az ICI, amelynek révén folyamatosan, nem pedig csak előzetes intézkedésként, hanem folyamatosan tudunk pénzügyi segítséget nyújtani. Én is osztom azt a véleményt, hogy az intézkedéseket, illetően nem klasszikus kereskedelmi intézkedésekről van szó, hanem külpolitikai jellegűek, és ezért támogatom Bérasszony javaslatát. Egy pár példát hagy emeljek, hogy milyen projektekről van itt szó. Például Brazíliában lenne egy Európa Tanulmányok Intézet. Nos, ez egy olyan projekt, amely nem valósulhatott volna meg az ICI keretében. Nincs meg mindenhez a német fordítás, az a jobb láthatóvá tétel, a diplomáciai szintű kapcsolatok közelítése, ez sem nagyon fért volna bele a fejlesztéspolitikai instrumentáriumba aztán egy ASEAN, EU, szabadkereskedelmi megállapodás, mint címszó, erre is utalnék. És támogatom azt is, amit a kolléganő elmondott, itt a szakbizottsági elnökök felé intézett levélre hívnám fel a figyelmet, amelyben arról van szó, hogy a nemzetközi kereskedelmi bizottsághoz utaljuk ezt a kérdést. Én úgy gondolom, hogy ez a mi asztalunk is, legalábbis a nemzetközi szakbizottsággal közösen kezeljük ezt a témakört. Ne engedjük át. Még egy dolog, ami a javasolt jogalapot illeti, a 81 át javasolta a bizottság, a hatályos szerződés értelmében. Szeretném megkérni itt a mellettem ülőket, hogy hagyják abba a telefonálást, mert ez igen zavaró. Tehát a 181A, és ezáltal nem együttdöntési eljárás alá esne ez az ügy. Mégis mindent meg kéne tennünk annak érdekében, hogy ez így legyen. Úgyhogy én a jogalapként a 177 és a 181 át javasolnám, és ezt a jogi szolgálat 2008. Mm, novemberi véleményére támaszkodva mondom. A jogi szolgálat kapcsolódott ehhez a megközelítéshez, és erre alapozva úgy gondolom, hogy ne veszítsük szem elől a céljainkat. Köszönöm. Ci sono altri interventi su questo tema? Van-e más is, aki hozzá akar szólni ez a témához, avagy a témát lezártnak tekinthetem? Úgy tűnik számomra, hogy nincs más kolléga, aki fel akar szólalni, tehát tudomásul veszem mindazt, ami elhangzott az iránymutatásokkal kapcsolatban, melyek olyan jól bemutatták a témát. Hogyha kérdés az illetékességre vonatkozik az EU, illetve harmadik országok vonatkozásában a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottságot illetően, akkor világos, hogy ez nem ö, ránk vonatkozik, de kívánatos lenne, hogy a mivel ez a téma tipikusan a külpolitika területére tartozik, ezért csupán mi életékességünk lehet, hogy ezt a témát átfogó keretek között mi kezeljük. Tehát az ön megbízására levelet fogok küldeni ebben az értelemben, ez, ezzel elindul a folyamat, a megfelelő folyamat a szakbizottsági a konferenciájának keretében. Meglátjuk, hogy mi lesz az eredmények, követni fogjuk ezt a folyamatot annak minden szakaszában. Ezzel az első napirendi pont lezárása után áttérünk a stabilitási eszköz módosítása napirendi pontra, mely másodikként szerepel a napirenden. Itt van körünkben Brákner képviselő, és megadom önnek a szót, képviselő asszony, hogy bevezesse ezt a kérdést. Yes, good morning everybody. Thank you uh, for... Reggelt kívánok, köszönöm szépen a szót. A stabilitási eszközzel kapcsolatban Angelika Bér volt a jelentéstevő. Én igazából most kezdem a munkát, nemrég választottak be a parlamentbe, és ahogy Birel asszony esetében is, ebben a témában is ez az első eszme csere. A bizottságtól kaptunk a témában egy dokumentumot, és ezzel kapcsolatban mindenki tudja, hogy ez egy viszonylag újdonsült eszköz, ez a stabilitási eszköz, és néhány módosítást javasolt a bizottság. Az egyik egy bírósági ítéletre nyúlik vissza, itt a könnyű és kézi lőfegyverekre vonatkozó ítéletről van szó. A bizottság a bíróság ítéletére nyúlik vissza, és ezt a két dokumentumot tekintsük alapnak. Nem csak az európaiak, hanem és az európai gazdasági térség, valamint a civil szervezetekre kellene megnyitni a közbeszerzéseket, hanem a civil szervezetek számára is. És Amennyiben senkinek nincs ezzel problémája, akkor úgy gondolom, hogy ezt a kiteljesített közbeszerzési megközelítést mindannyian támogathatnánk. 4 per 1-es cikkben egy 10%-os határ ö, kerül megállapításra, és lépésről lépésre úgy tűnik, hogy elfogadhatóvá és kivitelezhetővé válik a célkitűzés. Nyilván még több pénzt el lehetne költeni annak érdekében, hogy sikeres legyen ez a stratégia, de ehhez még nagyobb rálátásra van szükség, hiszen a, a végső cél ugye a fegyverek elterjedésének a megakadályozása. Kijevben és Moszkvában és Algériában is létezik már egy fegyverterjesztést gátló politikát céljául kitűző központ, és tudjuk, hogy a parlament is bekérte az algériai, algíri központtól azokat az információkat, amelyel a projektek értékelhetők, főleg az anti, a terrorizmus elleni küzdelem kérdésében. Több tájékoztatásra volna azonban még szütni, szükség, mielőtt az erre a témára vonatkozó költségvetési sornak a, az összegét megemelnénk. Az algéri központtól várunk további értékelő jelentéseket, ezek a tanács felé már elküldettek, de fontos lenne, hogy a parlament is ezek birtokába kerüljön. Van egy projekt, amit szeretnék még kiemelni, a béketeremtés és a béka fenntartás partnersége. Fontos lenne ezt végre működésbe hozni, vannak már különböző műhelymunkák, konferenciák, amikor beszélünk erről a fontos kérdésről, de fontos lenne most már a konkrét lépések megtétele, és talán a következő évben erre jobban oda kellene figyelni. Erről is szeretnénk információkat kapni. A végrehajtásra vonatkozóan, tehát lényeges információkat szeretnénk látni. Magas szinten politikai kompromisszum született, és ezért a stabilitási eszközt nagymértékben az élelmezési eszközre fordították. És tekintettel arra, hogy a stabilitási eszköznek az egyik része előre nem programozott források amelyeket szükségszerűen, szükség szerint költenek el, és ezt egy tartalékba helyezik, mégsem szabad erre úgy tekinteni, mint egy általánosan felhasználható, bárki által hozzáférhető tartalék. Arról el kellene természetesen gondolkodni, hogy ezt a stabilitási tartalékot hogyan lehet hatékonyan definiálni, úgyhogy célhoz kötöttek legyenek a felhasználások. Természetesen szomorú, hogy 20%-kal egyébként is csökkent ennek a tartaléknak az összege. Grazie onorevole Bratner. A questo punto darei la parola. Köszönöm Bratner asszony. Most pedig megadnám a szót az Európai Bizottság képviselőjének Miller úrnak, aki bemutatja majd azokat az érveket, amelyek miatt a bizottság kérte ennek a szabályozásnak a módosítását. Önni a szó. Thank you, Chairman. If I may also... Köszönöm szépen. Egy pár általános bevezető szót hagy mondjak el az időközi jelentésről, tekintettel a stabilitási eszközre, bár ez csak az egyik javaslatunk, az egyik eszközünk, hiszen ez egy csomag része. A külügyi kapcsolataink terén. Az általános helyzet a stabilitási eszköz kapcsán jónak mondható, megfelelően kerülnek elköltésre, a források a végrehajtásban vannak ugyan még kívánivalók, de az elmúlt évben történelmileg is kiemelkedő támogatást tudtunk nyújtani. A finanszírozás kérdés a projektek vonatkozásában, amelyek nem kvalifikálhatók, nem minősíthetők hivatalos fejlesztési segélyként, ez az, ami igazából a problémát okozza a fejlődő és feltörekvő országokban. Az, hogy ez a szakbizottság vagy egy másik lesz az illetékes, nos, a bizottság szempontjából természetesen lényeges az, hogy csomaként tekintsük ezt az időközi jelentést, tehát a parlament bármiféle javaslata és intézkedése, amennyiben koherensnek tekinthető, az számunkra hasznos lenne és üdvözlendő. Az ICI Plus, ami a mm, fejlődő országok, fejlett országoknak nyújtott fejlődők által a fejleteknek fejlettek által a fejlődőknek elnézést nyújtott támogatás. Nagyon fontos projekteket finanszírozott, és ezeknek a fenntartása lényeges, hiszen a közösség érdekét is szolgálják, itt különböző partnerségek, kereskedelmi partnerségek és kapcsolatok kiépítése, fenntartása és fejlesztése aláhúzandó. Az Erasmus Mundus program amely egy csereprogram tanárok és diákok vonatkozásában is nagyon lényeges, de tudnunk kell, hogy honnan finanszírozhatjuk ezeket a programokat, amikor fejlett országok teszik ezt. A jövő évben amennyiben nem tudjuk ezeket az intézkedéseket elfogadni, akkor veszélybe kerülhetnek ezek a projektek és ezek a programok, ezért nagyon lényeges lenne az egész csomagról megegyezni az év vége előtt. Ezért bízom abban, hogy ez a szakbizottság támogat bennünket ebben a célkitűzésben. Ami a stabilitási eszközzel kapcsolatos javaslatot illeti, Brandner asszony nagyon jól mutatta be a javaslatunkat. Minden egyes kérdésben tárgyalásokat fogunk folytatni. A parlament, ahogyan elmondta, nem minden információt kapott meg, bár ennek meg kellett volna történnie már, úgyhogy ellenőrizni fogom a kollégámmal, hogy hogyan is történhetett ez, és megvizsgáljuk, hogy minél hamarabb az információtájékoztatás birtokába kerülhessenek. Ami a békefenntartó, béketeremtő partnerségeket illeti, a kollégám, aki még nincs itt, fog majd erre válaszolni. Ha megérkezik, akkor bizonyára részletesen elmondja a tudnivalókat. Vannak már javaslataink, és a konkrét szerződések aláírásra kerülnek. Tehát a végrehajtás az folyamatban van. A következő fázisig volt egyfajta érlelési időszak, egy reflexiós idő, időszak, és ez lassan lezárul. Ami a, pedig a költségvetést illeti, nyilván a költségvetési szakbizottságnak is szava lesz ehhez. Úgyhogy ezeket a kérdéseket valószínűleg inkább ott kellene megtárgyalni. A bizottság tehát nagyon szívesen nyújt segítséget, különös tekintettel az időközi jelentésre, a csomag egészére vonatkozóan, és amennyiben vannak kérdései, kérem szépen, hogy ezeket hozzám irányítsák. Sta bene quando e se dovesse. Rendben. A költségvetési szakbizottságbeli kolléga is fel fog majd szólalni ebben a témában, akkor majd újra napirendre vesszük ezt a témakört, hogyha nincs más felszólaló, akkor az ütemtevre utalnék, október 15-éig megkapják majd a végérvényes vállalatot, melyet a jelentéstevő készít, és amelyet lefordítanak majd az egyes nyelvekre, tehát a jelentés tervezetet október 20-án 12 órakor jár le a módosítók benyújtásának határideje. November 4 5-e körül kerülhet sor a jelentés vitájára, valamint a módosítások vitájára, majd pedig november 10-én szavazhatunk erről és decemberben, tehát egy hónappal később a december 14 15 i közötti plenáris ülésen kerülhet majd sor a szavazásra. Azt mondják nem, nekem, hogy nincs jelen Lutford asszony, aki a következő napirendi pont felelőse lenne. Tehát felfüggesztem az ülést, arra várván, hogy a ami asszony megérkezik, talán csak néhány percről van szó. Reméljük. Nagyon gyorsan haladunk, és kicsit gyorsabban is haladtunk, mint ahogyan talán kollégánk ezt becsülte, tehát most 5 percre felfüggesztem az ülést. Bene, eh, mi, viene, eh, mi viene comunicato in questo momento. Éppen most közölték velem, hogy a jelentéstevő asszony, Lutford asszony megjelent, tehát folytathatjuk az ülést. Elnézést egy pillanatra. Egy kis figyelmet kérek, kollégák. Kérem foglalják el helyüket, és folytatódhat a vita a téma azon harmadik országok listája, melyek ellenpolgárai vízummal kell, hogy rendelkezzenek a külső határok átlépésekor, és azon harmadik országok listája, melyek ellenpolgárai mentesülnek ezen kötelesség, kötelezettség alól. A mi szakbizottságunk, ahogy önök tudják, köteles véleményt alkotni a az Európai Bizottság ide vonatkozó javaslatával kapcsolatosan, mely javaslat Montenegro, Szerbia és Macedónia állampolgárait mentesíti a vízumkötelezettség alól. Ahogyan önök tudják, a horvát állampolgárok már egy ideje mentesülnek a vízumkötelezettség alól. Megadom tehát a szót Lutford asszonynak, hogy mutassa be ezt az ügyet. Öné a szó. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnálom, hogy megvárakoztattam önöket, de itt vagyok. Nem hiszem, hogy hosszabban ki kellene fejtenem, hogy miért fontos, hogy szakbizottságunk és a parlament általánosságban foglalkozzon a kérdéssel, és miért támogattuk a vízumkönnyítés ügyét a nyugati Balkán országai állampolgárai számára. A Tesszaloniki Agenda, Tesszaloniki Program része ez, amelyben a jövőbeni tagság lehetőségét kínáltuk fel a Nyugati-Balkán országainak, feltéve, hogyha megfelelő feltételeket teljesítik. Emlékeztetek mindenkit arra, hogy volt Jugoszlávia államai vízummentesen utazhattak az Európai Unió országaiban. Azon országok, akiknek állampolgáraiért most vízumkötelezettség vonatkozik, rosszabb helyzetben vannak tehát most, mint néhány évvel ezelőtt. Arról sem kell hosszan értekeznem, gondolom, hogy milyen okok vezettek oda, hogy a vízummentes utazás lehetősége hogy miért fontos a vízummentes utazás lehetősége a fejlődő vagy a fejlődésben lévő országok számára, mennyiben segíti ez elő országaink és térségeink között a dialógust, az interakciót, hogyan segíti az együttműködést és az egymás országának kölcsönös megértését, valamint a tagságra való felkészülést. Az Európai Bizottság javaslata széles körben üdvözlendő, rén biztos nem is olyan régen éppen a mi szakbizottságunkban az ön meghívásának elegettéve téve szólt a nyugati Balkán országairól, és minnyájunknak biztosítanunk kell, <clears throat> hogy a bizonyos standardok elfoga, elérése hogy a bizonyos vízum kötelezettségre és vízumokra vonatkozó elvárások teljesüljenek. Nem szabad, hogy felpuhítsuk az elvárásainkat. De a LIBE szakbizottságban, ahol egyébként Tájon asszony az árnyék jelentéstevő, Fajon, bocsánat, Fajon asszony. Nos, tehát a libe szakbizottságban is az a közvélekedés, hogy az összes elvárást egy keretbe kell meghatározni. Hiszem, egy olyan megközelítés veszélye, mely azt mondja, hogy Bosznia-Hercegovinát és Albániát vegyük ki a csomagból és a döntésből, és mondjuk azt, hogy majd 2010-ben döntünk arról, hogy megfelelnek az elvárásoknak, Nos, ennek az elvárás, eljárásnak az a veszélye, hogy késedelmet szenved a folyamat. Ezért javaslatot teszek, mégpedig arra teszek javaslatot, először is az öt ország vonatkozásában, hogy megtartjuk az alapelképzelést, miszerint Szerbia és Montenegró a jelenlegi rendelet elfogadásának időpontjára megfelel az elvárásoknak, erről beszélt egyébként a bizottság képviselője is, és Szerbia maga pedig úgy látja, hogy már megfelel az elvárásoknak, még hogy a bizottság nem teljesen így látja ezt. Tehát nem csak ezt mondjuk, hanem azt is mondom én egyeszem első szemében, hogy, sze, hogy Bosznia-Hercegovina és Albánia tekintetében a bizottság általi értékelés után azonnal érvényesül az új vízumrendszer, amennyiben az országok teljesítették a vízumrendszerben velük szemben támasztott elvárásokat, és amint ez a jelentés megjelenik a közlönyben. Megtartjuk tehát a rendelet formáját, struktúráját, Ugyanakkor a vízummentes utazás eh, életbelépését a bizottság benchmarkokra vagy határértékekre vonatkozó vizsgálatától tesszük függővé, mint egy automatizmusként összekötve kettőt. Arról is írok, hogy eh, a bizottság eh, vizsgálatát havi alapon hajtja végre, és erről kommunikál az Európai Parlamenttel. Ezt a gondolatomot a Libeszak bizottságban, nem támogatták, de talán még egyszer az árnyék jelentéstevőt megkeresem, hogy támogassák ezt a felvetést, hiszen ez biztosítja a folyamatos értékelés rendszerét, és számunkra, mint az Európai Unió intézménye számára is lehetővé teszi, hogy minél nagyobb segítséget nyújtson ezen országoknak az elvárásoknak való megfelelésben. Most Koszovóról beszélek, de hát rossz úton haladok, hiszen ez már a második módosító, de előbb most az elsőről beszélek. Tehát Koszovóról azt mondjuk, hogy a bizottság kezdje el a vízum liberalizációs párbeszédet Koszovóval, és dolgozzon ki egy roadmap-et, egy úti tervet, mely hasonlatos a többi nyugati balkáni országhoz. Függetlenül attól, hogy a tagállamok közül valamelyik elismerte Koszovót független államként vagy sem. Tehát függetlenül Koszovó jogi állapotától, státusától, és függetlenül attól, hogy nem mind a 27 állam ismerte el Koszovot független államként, fontos, és erről beszélek jelentésében, fontos jelentésemben fontos, tehát, hogy Koszovó ügyében is előre lépjünk. Úgy, hogy legalábbis esélyt kapjanak a koszovárok hogy a nem nagy késedelmet szenvedjenek szomszédos országaiktól, <clears throat> vagy ezokkal összehasonlítva. Igyekszünk tehát mindenkit egy csapatban tartani, hiszen Máskülönben torzulások jönnek létre egy szomszéd ország állampolgársága iránti kérvényezés területén, Azaz tehát elképzelhető, hogy az egyik ország állampolgárai másikban kérvényeznek állampolgárságot, hogy könnyebben utazhassanak, és ezt mindenképpen el akarjuk kerülni. Persze nem akarok ö, fekete, ö, feketén festeni, nem akarok pessimista szenáriót felvázolni, de elképzelhető, hogyha nem azonosok a vízum, rezsimek az egyes országokban, az egyik ország állampolgárai a másikban mennek, és itt kérvényeznek állampolgárságot. Fontos tehát, hogy ne vizezzük föl a határértékeket, a benchmarkokat, meg kell tartani az Európai Bizottság tekintélyét, senkinek sem érdeke, hogy ezt veszélyeztesse. De vannak olyan szempontok, amelyeket érvényre kell juttatni, Például a kormányoknak megfelelő erőt kell gyakorolniuk a térség országaira, különösen azokra, akik még nem felelnek meg a híres hírhet benchmarkoknak, vagy küszöbértékeknek. A bizottság pedig, hogyha végrehajtja az értékelés folyamatát, mondom én, egy havi értékelésre tettem javaslatot, remélem ezt elfogadják majd, akkor a tagállamok nyomására, politikai nyomására és a bizottság állhatatos ellenőrző munkájának következtében minden bizonyal elérhető majd, hogy a bosnyák és albán állampolgárok is eh, vízumentesen utazhatnak, hiszen látni fogják ezen állampolgárok, hogy a vízumentességhez való út saját kormányuk kezében van, már amennyiben egy út egy kormány kezében lehet, de az úthoz vezető út a kormány kezében van. Egy szóval nyomást gyakorolnak majd a saját kormányaikra azért, hogy mindent megtegyenek azért, hogy behozzák azt a lemaradást, amely a vízummentes rendszerbe csatlakozó első országcsoport és a saját országok jelesül Bosznia-Hercegovin és Albánia között mutatkozik, és egy harmadik hullámban várható majd a koszovói csatlakozás is, eh, hiszen egy ilyen csatlakozás csak előnyel jár. Köszönöm. Eh, la ringrazio, onorevole, e... Köszönöm szépen, képviselő asszony, és elnézését kérem a nevét rosszul mondtam ki, Latford asszonyról volt tehát szó. Megadom a szót Munic kollégának. Sí, gracias, eh, señor presidente. Creo que este, este... Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy tűnik számomra, hogy ennek a jelentésnek nagy politikai jelentősége van, ugyanakkor technikai elemei is. Fontos, hogy szigorúak legyünk. Nem szabad a technikai résztől eltekintenünk ahhoz, hogy a politikai jelentőség megmaradjon. Abban az értelemben, amit a jelentéstevő javasol, a, amint ezek az országok teljesítik a vízummentesség feltételeit, azonnal alkalmazható rájuk a vízummentesség. Bosznia-Hercegovina és Albánia esetében ez a helyzet, de Koszovót illetően nagyon bonyolult a tárgyalásokat megkezdeni, illetve meghatározni egy úti tervet, amelynek célja a vízumentesség elérése lenne ennek az országnak az esetében hiszen itt nem egy így olyan országról van szó, amelyet az Európai Unió mm, nem mindegyik tagállama ismer el. Tehát itt hogyha Koszovó státusza státuszának a nemzetközi közönségen belül rendeződnie kell, illetve elismerésre kell, hogy ez kerüljön az ENSZ a listát. Ezt egyébként a jelentés is említ, említi. A hármas módosító indítvány számomra ezért elfogadható, hiszen itt arról van szó, hogy mindez Koszovó státuszától függetlenül megtörténik. Itt utalnék az ENSZ biztonsági tanácsának megfelelő határozatára. Azt hiszem, hogy ez ebben az esetben elfogadható lenne. Köszönöm. Elnök, köszönöm Hunic asszony. Csak kollégának adom meg a szót. Uh, thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is meg szeretném köszönni a jelentéstevőnek. A jelentést és a módosítókat. A Libe szakbizottságból benyújtott um, módosítókat épp úgy üdvözlöm, mint az önmódosítóit. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egy közös csapa, csomaggal rendelkezünk, azaz a dél-kelet-európai államok számára egy közös jövőképet adjunk, ahogyan Latford asszony is mondta, hiszen húsz évvel ezelőtt is régebben az emberek volt Jugoszlávia országaiból szabadon utazhattak majdnem az egész világba, és minden európai országba. Fiatalok, akik tudják, hogy a szüleik megtehették, ezt nem rendelkeznek ma ezzel a szabadsággal, és a nacionalizmus egy nagyon nagy probléma még ezekben az országokban. Fontos tehát, hogy szabadon utazhassanak, megismerhessék a másik országot. Fiatalon különösképpen, ugye mi magunk is, önök közül is veszek, sokan vették az úti botot, neki indultak a hosszú utaknak, és így ismertük meg a mások kultúráját, gondolkodását, még ha nem is osztjuk véleményüket, akkor is megismerjük őket. Ezért fontos, hogy a rendeletbe minden délkelet-európai államot bevegyünk, és eh, a zöldek frakciója nagyra értékeli ezt a módosítót. Ami pedig a szöveg egyes részleteit illeti, mint mondottam, nagyon üdvözöljük, hogy Albániára és Bosznia-Hercegovinára is kiterjesztenénk ezt a rendszert. Ami pedig Koszovót illeti, nagyra értékelem Latford asszony szövegváltozatát, hiszen zárójelet teszek, eh, Koszovóban voltam az Európai Parlament jelentéstevőjéként múlt héten, és sok emberrel találkoztam, beszéltem, és az a benyomásom alakult ki, hogy nagyon fontos, hogy a koszovói állampolgároknak, vagy mondjuk úgy a koszovároknak jövőképet, perspektívát mutassunk, hogy ők is, eh, rájuk is kiterjed majd ez a csomag, ők is szabadon utazhatnak. Majezicsi belügyminiszter világosan elmondta, nem csak benyomásom alakult ki, hanem teljesen világosan elmondta, hogy a kormány maga úti tervet dolgoz ki melyben világosan megfogalmazza, hogy hogyan fogják a küszöbértékeket teljesíteni, melyek minden más országra is vonatkoznak. Ezért tehát üdvözlöm a jelentéstevő módosítóját, fontos, hogy jelzést adjunk ki, hogy mindenki, hogy senki nem marad le. Fontos, hogy az Európai Parlament és az Európai Unió azt üzenje a régi országainak, hogy mindenki számára nyitva áll ez a dolog, nem csak egyesek számára. És technikailag nézve komoly probléma vállalunk szemben, hogyha egy-két ország nem kapja meg ezt a perspektívát, hiszen ebben az esetben az állampolgáraik egy másik állampolgár állampolgárságát kérvényeznék. tehát hogyha mi is tisztán akarnak látni, ki melyik országnak az állampolgár, akkor épp ezt kellene elkerülnünk. Ami pedig spanyol kollégám aggájait illeti, tudom, hogy Koszovót nem minden EU tagállam ismert el, de van más példa is a világpolitikában, hogy nem mindenki ismerte el egy országot, mégis részt vettek a vízum liberalizációban, például Tajván állampolgárai. Val így működik, bár nem minnyájunk ismeri el Tajvánt önálló államként. Koszovó státusában vita van a tagállamok között, de a koszovárok, különösen a fiatal koszovárok számára nagyon fontos, hogy egy jövőképpen rendelkezzenek. Azt gondolhassák, hogy Európa részévé válhatnak ismét, és szabadon utazhatnak. Nagyon fontos ez. Hogyha a jelentéstevő egyetért, akkor még egy javaslatom volna. Mégpedig a kezdeti érvelésben be lehetne venni egy szövegrészt, hiszen, mint mondottam, a koszovói kormány már kidolgoz egy úti tervet, egy roadmap-et. Hogyha egyetért, bár módosítóként is benyújthatom ezt, akkor az kezdeti szövegbe beemelnénk azt a szöveget, hogy üdvözöljük a koszovói hatóságok azon döntését, hogy egy belső úti tervet dolgoznak ki vízumkönnyítésről. És van egy kérdésem és kérésem is a bizottsághoz. A szerb koszovói határ ellenőrzés kérdésével kapcsolatban. Számunkra is nagyon fontos, hogy világossá tegyük Szerbia számára, hogy hogy mint minden más nemzetközileg elismert határon, a koszobói szerb határon is ugyanolyan határellenőrzést és átléptetési szabályokat kell alkalmazni, mint máshol. Máskülönben ellenőrizetlen határforgalom jönne létre, hogy ne is beszéljünk a kis és a zöld határforgalomról. Tehát fontos, hogy szerintem, hogy beemeljük a szövegbe ezt a passzust, jelesül, hogy azt kérjük a szerb hatóságoktól, hogy a koszovói szerb határon ugyanolyan ellenőrzéseket folytassanak le, mint más határokon. Nem tudom, hogy kiolvasta a BBC beszámolóját az én koszovói úr utazásomról, ahol az szerepel, hogy a dél-kelet-európai delegáció tag, jöjj között vita lett volna, lett, tegyük világosá. Én csak a zöldek nevében szóltam, nem a dél-kelet-európai delegáció nevében, tehát ezt a BBC tisztelt tudósítói félreértettem. Köszönöm, Lena csak asszony. Most posszelt, kolléga kapja meg a szót. El, Igen. Lunacek asszony Luna csak asszony mondandója szeretném folytatni, és milyen egyetértek vele. Egyrészt világosan kell látni, hogy minnyáján megtapasztaltuk, különösen Németországban és Ausztriában, hogy a 70-es években több millió ember szabadon utazott be Jugoszláviából, Németországba, Ausztriába, közöttünk éltek a kommunista rezsim idejében, és ugyanezek az emberek pedig a saját határaik között senyvednek máma. Ez teljességgel elfogadhatatlan. Ezért politikai módon kell gondolkozni. Ez persze nem azt jelenti, hogy ne vegyük figyelembe a technikai és a biztonsági kérdéseket, de politikai kérdéssel van dolgunk, ezért nyomatékosan támogatom Latford asszony véleményét. De még a biztonsági ö, kérdéseket is figyelembe véve Latford asszony is én ö, a a Libet tagjai voltunk tíz éven keresztül, tehát fontosak a biztonsági szabályok, de hogyha destabilizáljuk Dél-Kelet-Európát, akkor ez azonnal kihat ránk a biztonság területén is. Márpedig, hogyha középtávon egyes országokat, főleg Bosznia-Hercegovinát kizárjuk a vízumkönnyítési rendszerből, akkor ez destabilizálja a területet. Múlt héten Macedóniában jártam. Ez az ország nagyon jól megfelel az elvárásoknak, de kedves kollégák, Macedóniában az elmúlt években egy olyan folyamat zajlott le, hogy sokan a bolgár állampolgárságot vették föl csupán azért, hogy ne vonatkozzon rájuk a vízumrezsim, és ebből egy csomó probléma ered hogyha ilyen hasonló folyamat veszi kezdetét, sőt folytatódik, hiszen már kezdetét vette egy ilyen folyamat Bosznia-Hercegovinában, akkor ez az állam széthullásához vezethet. Tehát ilyen módon igenis biztonsági kihatása van a kérdésnek. A harmadik kérdés pedig Koszovóra vonatkozik. Mit kerteljek? Több mint öt éve vagyok árnyék jelentéstevője frakcióm nevében a koszovói ügynek, és azt mondhatom, hogy az olyan országokból jövő kollégák, amelyek nem ismerték el um, Koszovót, eh, mondom, hogy a kisebbségi véleményük iránti tiszteletüket, eh, vagy a tiszteletre való igényüket ne keverjék össze azzal, hogy a kisebbség véleményét a többségre akarják rákényszeríteni, Lagendijk asszony, aki Lunacek kollega elődje volt, 75%-kal fogadtuk el a parlamentben az ő jelentését. Világosan mondtuk, hogy az Európai Parlament Koszovó elismerése mellett száll síkére, nemzetközi jogi elismerése mellett. 27 tagállamból 22 el is ismerte Koszovót. Ezért úgy gondolom, hogy legalábbis meg kellene egyezni abban, hogy a kisebbség tiszteletben tartja, hogy a többségnek más véleménye van, és ne próbálja meg a kisebbség a kisebbségi véleményét a többségre kényszeríteni. A elismerés, az elismerés az egyes tagállamok kérdése, ezért nem vonatkozik rá az egyhangúság elve, minden tagállam maga dönt erről, 22 állam pedig az Európai Parlament véleményével egyetértésben döntött. Úgy gondolom, hogy a koszovárokat, akik többet szenvedtek, mint bármely más nép a Balkánon, ne büntessük meg azzal, hogy mi az Európai Unióban nem vagyunk egységesek, különösen a fiatalok Koszovóban. Még sokkal inkább szorulnak arra, hogy megismerjék Európát. Azt kell, hogy mondjam, hogy teljesen abszurd volna, hogyha sok pénzzel beleszólunk a koszovói felépítésbe, az EULEX-el jelen vagyunk, a legnagyobb misszióval az, az Európai Unió történetében. Európai standardokról beszélünk, másrészt pedig a koszovói állampolgárokat egy nagyon kis területre bezárjuk. Ez elfogadhatatlan. Ezért Latford asszony módosítója teljes egészében támogatom, és el szeretném mondani, hogy nem mondhatjuk azt, hogy aki aki teljesíti a szabályokat, az játszhat, hiszen a koszovóiakat nem is hagyjuk pályára lépni. Ez itt a probléma. Köszönöm, Passzelt úr. Most megadjuk a szót Provera úrnak, az első alelnökünknek. Köszönöm, elnök úr. Néhány megjegyzés. A szerződés értelmében a parlamenttel konzultálni kell a bizottság javaslataival, határozataival kapcsolatosan erről a témáról. A jelentéstevő azt javasolja, hogy két ország vonatkozásában a parlamentnek le kell mondania előjogairól, és az Európai Bizottságra hagynia a döntést ezzel a helyzettel kapcsolatosan. Úgy vélem, hogy nem lehet kivételeket tenni. a szerződést vagy aktuálisnak és hatékonynak, hatásosnak tekintjük, és akkor mindenkire érvényes. Hogyha pedig a szerződésben előírtakat nem tartjuk már aktuálisnak, akkor a szerződést meg kell változtatnunk. De ez az úti terv nem diszkriminációt jelent egyes országokkal szemben, hanem bizonyos paramétereket ír elő, amelyeket be kell tartani. A jogbiztonság, az administratív fegyelem és az országok biztonsága érdekében. Emlékeztetnék arra, hogy a bűnözéssel és a terrorizmussal összefüggő problémák vannak itt jelen, amelyekkel számot kell vetnünk. Ezek a paraméterek, ez a technikai folyamat nem tekinthető diszkriminatívnak. Hasonlóképpen, hogy nem beszélhetünk diszkriminációról, hogyha egyes követelmények nem teljesülnek, és ebben az esetben ezeket a hézagokat meg kell szüntetni annak érdekében, hogy egy ország vízummentességet kaphasson. Én tehát azon a véleményen vagyok, hogy támogassuk a bizottság javaslatát annak jelenlegi formájában. Elnök, köszönöm Provera alelnök úr, most pedig megadom a szót Táller kollégának. Uh, grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. To express my respect for the work Elismerésemről szeretném biztosítani Látford asszonyt, a jelentéstevőnket. Úgy hiszem, hogy nagyszerű munkát végzett, és egyetértek, hogy az általa felvázolt irányba lépjünk tovább. A Fajon asszony által elkészített eh, tervezet is jó dokumentum, ez is támogatásunkra érdemes. Én azonban a bizottsággal szeretnék valamit tisztázni, mégpedig azt, hogy hogyan is hozták meg a döntéseket az elmúlt négy-öt hónapban, hiszen minnyáján tudjuk, tudván tudjuk, hogy július elején, amikor a bizottság a Firom, Montenegró és Szerbi állampolgárok számára vízummentességet igénye, ígért azáltal, hogy módosítja a tanács rendeletét. Nos, ekkor ebben a pillanatban csak a firom ö, teljesítette a bizottság által meghatározott küszöbértékeket, vagy benchmarkokat. Azt is tudjuk, tudván tudjuk, hogy a bizottság úgy döntött, hogy az úgynevezett fehér listához hozzáadja Montenegrót és Szerbiát, anélkül, hogy teljesítették volna a bizottság által előírt elvárásokat. Akkor Bosznia-Hercegovina és Albánia szintén nem teljesítették a benchmarkokat, és ilyen módon nem is szerepelnek a bizottság július 15-i javaslatában. Különösen Bosznia Hercegovina tekintetében a bizottsági javaslatát a régióban bírálat érte, kihangsúlyozva, hogy a lassú és fájdalmas alkotmányos folyamat tovább megnehezül, Bosznia-Hercegovinában is tovább fragmentálódhat az ország. Kérném tehát a bizottságot, hogy magyarázza meg, hogy milyen alapon választ a nyugati Balkán országok között, hiszen egyik is, meg a másik sem teljesíti a benchmarkokat. Mi alapján dönti el a bizottság, hogy kiket vesz be a vízummentes szabályozásba, és kiket nem. Ez egy politikai kérdés. Hogyha kritériumokról beszélünk, az világos, de ha kritériumokat kell teljesíteni valakinek, akkor mindenkinek kelljen ezeket teljesíteni, de kivételekkel állunk szemben. Szerbia és Montenegró nem teljesítették a kritériumokat, mégis szerepelnek a javaslatban. Bosznia-Hercegovina és Albánia szintén nem teljesítette a feltételeket, de nem szerepelnek a javaslatban. Bizottság, bizottság. Mi alapján döntöttek, kérdem én. Bosznia, Hercegovina és Albánia miért nem kapja meg ugyanazokat az esélyeket, hogy szeptember, 2009. szeptember végéig előrehaladásukról beszámoljanak, hiszen más nyugati balkáni országok megkapták ezt az esélyt, például Szerbia. Egyszerű kérdés ez. A bizottság miért nem tudta Antigva, Bahamas, Barbados, Mauritius, a Seychelles-szigetek esetében alkalmazott eljárást alkalmazni, amelyek országokat később feltétellel egy mellékletben csatoltak a vízumentességi övezet tartozó országokhoz. A Latford asszony által javasolt módosítók ezt a politikai hibát próbálják kiküszöbölni, ezt a csorbát próbálják kiküszöbölni, és megpróbálják megakadályozni, hogy a nyugati Balkán országai között feszültségek jöjjenek létre. Ez nagyon fontos. A bizottságnak pedig meg kell érteni, hogy az úgynevezett technikai döntések súlyos politikai kihatással is vannak, mint például ebben az esetben. Ezért egyrészt ugye választ várok a bizottságtól, hiszen világos politikai döntést hoztak, hiszen bizonyos országokat, akik nem teljesítették a feltételeket, bevettek a listába, másokat, akik szintúgy nem teljesítették azokat a felvételeket, kizártak a listáról. Tehát kíváncsi vagyok a bizottság válaszára, és támogatom a jelentéstevőt. Köszönöm Táler kollégának. És most Pak asszonynak adom meg a szót, aki jelentéstevője volt eh, a térségnek. Köszönöm szépen, elnök úr, teljes egészében egyetetek Ledford asszonyjal, Boszniából jövök, és mint mindenki tudja, Boszniában a helyzet úgy nézett ki, hogy nem teljesítették a feltételeket, de most már a technikai feltételeket teljesítették a biometrikus útlevele kivételével. Ezért tehát egyetértek miért nem szerepel itt Montenegró és Szerbia mellett, akik szintén nem teljesítették a feltételeket, miért nem szerepel itt Bosznia-Hercegovina, és kérdem én, miért nem szerepel itt Albánia? Ez igazságtalan és politikailag, hogy eufemisztikusan fogalmazzak, butuska dolog. Látford asszony, amit ír, a teljesen egyetértek. A Koszovóról mondottakkal is teljesen egyetértek, hiszen nem szabad kizárni Koszovót, őrájuk is vonatkozik a tesszaloniki folyamat, hogyha azt akarjuk, hogy Koszovóban béke honoljon, akkor segíteni kell Koszovót abban, hogy teljesítse azon feltételeket, amelyeket persze el kell várnunk, nem a benchmarkok ellen volnék, távol legyen, de hogy is. De azt gondolom, hogy mindenkivel egységesen kell eljárni. Latford asszony remekül dolgozott, kitűnő emendmenteket írt, és ezeket támogatni kell. Köszönöm. Pak kollega asszony, és most Tenok kollega kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, a frakcióm nevében üdvözlöm a Macedónia, Szerbia, Montenegróra vonatkozó vízummentes rezsim kiterjesztését, mint a Montenegró jelentéstevő, illetve hamarosan ez leszek, azt gondolom, hogy a vízummentesség a Montenegró EU tagsághoz vezető útján fontos szerepet fog játszani. Ugyanakkor el kell mondanom, hogy nem értek egyet Latford asszonynal Albánia és Bosznia-Hercegovina kérdésében. Hiszem, ahogy a 2004-es regatta elv nem működött, illetve működött, és így lemaradt Bulgária és Románia, ezt az elvet kell alkalmazni nyugati Balkán, ter- Balkán területén is. Ezek különböző országok, mindenkit külön kell megvizsgálni. Például a biometrikus útlevelek bevezetése, vagy a visszafogadási megállapodások, vagy pedig a administratív korrupció és a szervezet bűnözés elleni fellépés kérdéseit figyelembe kell venni ezen érzékeny vízummentes szabályozásoknál és azokat, akik jobban teljesítettek, meg kell, meg kell jutalmaznunk a helyet, hogy megbírságolnánk őket. Koszovót nem minden tagállam ismeri el, ez egyébként a tagállamok joga, és Latford asszonynak igaza van, hogy a jelenlegi szabályozások perverz módon a koszovói szerbeket arra fognak ösztönözni, hogy a szerb állampolgárságot kapják meg, épp úgy, mint a csernovici ukránok, a román, vagy a molda moldávok szintén a román útlevelet akarják megkapni, vagy esetleg az orosz. Tehát összességében támogatom a bizottsági javaslatát, és ennek megfelelően fog a frakciónk szavazni. Köszönjük szépen, Telek úr! Köszönöm szépen! Weigel kollega kapott szót. Csatlakozom azokhoz, akik támogatják a megkezdődött folyamatot, a vízummentesség bevezetése tekintetében a nyugat-balkáni országokban. Igazság szerint nem helyes az, hogy a legkülönbözőbb országok között újra és újra határvonalakat húzunk, azonban reálpolitikai megközelítésből döntött így a bizottság. Azaz úgy, hogy ezt az ütemtervet, legalábbis olyan formában, ahogy ez megfogalmazásra került, most fogadjuk el. Lényeges kiemelni az, hogy ez a vízum liberalizáció szélesebb körben is megvizsgálandó. Ugye itt nem csak az emberek szabad mozgásáról van szó, politi- hanem politikai szabadságról is, és Posselt kollégámmal egyetértek, ugyanis ezek a szabadságjogok már 25-30 évvel ezelőtt is adottak voltak a volt Jugoszláviában. És elég abszurd az a helyzet, hogy a, az új államokban, a volt Jugoszláviából alakult új államokból most más mérce mentén mérjük az ott élőket. Más intézkedések is rendelkezésre állnak, és ezekkel visszaszoríthatók lennének az ebből a térségből elinduló migrációs hullámok. Éppen ma tapasztaltam azt, hogy a két asszisztensem valószínűleg a belga hatóságok által nagyon hathatósan átvizsgálásra kerültek, hol laktak, ezt megelőzően, az ezt megelőző években ilyen jellegű kérdéseket kaptak, és azt mondom, hogy ez egyszerűen elfogadhatatlan fontosnak tartom, hogy ezt ebben a körben is elmondhassam. Tehát van elegendő intézkedés arra, hogy a nyugat-balkáni országokból érkező ország, ö, embereket ellenőrizzék, és normális státusszal illessék. Ebben a vitában nagyon fontos az, hogy Koszovó elismerésének kérdését összemossuk a, liberál, a vízumliberalizációval, hiszen itt két teljesen különböző problémáról van szó. Sokkal inkább kellene itt az Európai Parlamentben azzal foglalkoznunk, hogy Koszovóban megteremtődjenek végre a keretfeltételei annak, hogy az emberek békében normálisan tudjanak egymás mellett élni, gondolok itt a különböző nemzetiségű eh, emberekre, és a szomszédsági kapcsolatok is normál, normalizálódjanak. Bosznia és Hercegovina esetét tekintve itt csatlakozom azokhoz, akik arra a jelenségre utaltak, hogy elkezdődött egyfajta passport shopping. Azaz, hogy más országban szereznek maguknak útlevelet a polgárok. Ez ugye ott jellemző, azokban az országokban jellemző, ahol igen mozgalmas múltra tekintenek vissza. Nagyon furcsa a helyzet például a horvát választások alkalmával, ahol a, a Boszniából érkező horvátok is dönthetnek arról, hogy ki lesz az ország, mármint hogy Horvátország elnöke, kikülnek a parlamentben. Nagyon halkan beszélnek erről, szinte suttogva, de ebből elég nagy volamenő problémák adódnak és emiatt aztán egy európai por- probléma is válhat ebből, hogyha ez elharapózik. Erre tehát tekintettel kell lenni, oda kell figyelni. Összefoglalva tehát, úgy gondolom, hogy a bizottság jó úton halad, támogatom ezt a liberalizációs kezdeményezést, mint koncepciót, és azt gondolom, hogy nagyon jó kezekben van a jelentés ebben a szakbizottságban, és a Libe szakbizottságban egyaránt. Köszönöm. Grazie, onorevole Weigl. Köszönöm, Weigl. Kovácsev kollégának adom meg a szót, azzal, amíg azokhoz is intézem ezt az intést, akik őt követik a felszólalók listájában, hogy tartsák be a felszólási időt. Köszönöm szépen. Támogatom Latford asszony javaslatát. Mi is azt a véleményt képviseljük, hogy a nyugat-balkáni polgárok szabadon utazhassanak. Én olyan országból érkezem, amely tíz éven keresztül hasonló helyzetben volt, és amikor Bulgária megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval, mi is az úgynevezett fekete listán, a negatív listán szerepeltünk, és mindent megtettünk annak érdekében, hogy biztosítsuk a megfelelő kapacitásokat. Arra nézést, hogy a fejlődés, a trend, fejlődési trend pozitív legyen. És mindez megismétlődik most a nyugat-balkáni régióban. Még egy megjegyzést engedjenek meg. Firommal kapcsolatban, Macedóniával volt jugoszláv tagköztársasággal kapcsolatban. Hát itt azért más problémák is felmerülnek. Nem csupán a vízum liberalizáció, hanem az Európai Uniós tagság kapcsán is. Ha a macedón kormány nagyobb politikai szándékot és eltökéltséget mutatna, akkor megoldhatóak volnának ezek a problémák. És akkor az ország nem destabilizálódna tovább. Mi tehát támogatjuk a bizottság javaslatát a vízummentességi témakörben, és mindent, amit az előttem szólók elmondtak. Onorevole Kácsin, scusate. Kacsin képviselő kap szót. Köszönöm, elnök úr. Congratulate uh, Baroness Sarah for her work. It is a... Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy Latford asszony munkája kiváló, és a mai vita az AFED-ben is jó irányba mutat. Mi a célunk? hogy az európai intézményeknek az előfeszítéseit igyekez, igyekszünk harmonizálni, és mi vagyunk azok első ízben, akik a szükséges dinamizmussal is ellátják ezt a folyamatot. A legfontosabb hozzájárulás ebben a javaslatban, és ezt most felolvasom, hogy a bizottság értékelését havi szinten kell közrebocsátani és eljuttatni az érintett országok felé, valamint a tanács felé és felénk is. És ez a, ez a lényeg. Két ország, Albánia és Bosznia Hercegovina itt most diszkriminálva van, szemben Montenegróval és Szerbiával. Dacára annak, hogy egyik ország sem fejezte be, csinálta meg a házi feladatát, és nem teljesíti még a támasztott követelményeket. Ezeket az országokat csomagban kell szemlélni, Úgyhogy Albániát és Montenegrót is fel kell venni a másik négy ország, a többi ország mellé. Az eszmecseréink során itt a parlamentben és egyéb fórumokban és szakbizottságokban is azt eredményezhetik, hogy a különböző kormányzati szervek Albániában és Bosznia és Hercegovinában is komolyan veszik ezt a folyamatot. Jövő évben 15 éve ö, tört ki 15 éve született meg a Daytoni megállapodás, ennek lesz az évfordulója jövőre, és azt gondolom, hogy erre vezethető vissza az a tény, hogy nem tudják teljesíteni a támasztott követelményeket. Ezért lényeges, hogy ennek az egész folyamatnak felgyorsítsuk a sebességét. Enélkül nem fog semmi történni. Tegnap tértem vissza Boszniából, és azt kell mondanom, hogy a közhangulat nem túl jó. Mégis hiszem azt, hogy ez a mai vita ezeknek a módosítóknak az elfogadása oda vezet, hogy a politikai atmoszféra javul Boszniában, hiszen ez is a feladatunk, ez a kötelezettségünk. Másrésztről, amikor Koszovóról beszélünk, akkor nem hanyagolhatjuk el Koszovó státuszát. Hosszú távú megoldásban gondolkodunk a koszovárok számára, és ez nyilván megoldást jelentene az ott élők számára. A, az egyensúly az egyes országokon belül a lényeg, ezt nem lehet megint megkockáztatni. Azaz esélyt kell biztosítani számukra, Nyilván ehhez bátorságra van szükség a részünkről. Mi, mint az európai intézmények, lehet, hogy megint bele manőverezzük magunkat egy olyan helyzetbe, amelyeknek már tanúi voltunk jó pár évvel ezelőtt. A pozitív diszkrimináció, hogyha így fogalmazhatnék, az, amire most szükségünk van. Motiválnunk kell az érintett országokat, és megfelelő politikai nyomásra is szükség van ahhoz, hogy a most lehetetlennek tűnőt lehetővé tegyük. Ezt várja gyakorlatilag mindenki az érintett területen, és ezt várjuk mi is a bizottságtól. Azt kell mondanom, hogy büszke vagyok arra a szerepre, amit az Európai Parlament intézményként itt fölvállal, ugyanezt mondhatom a szakbizottságunk vonatkozásában, hiszen ez egy közös kihívásunk, amire válaszolnunk kell, de ezzel mindenki számára az érintett területen és az európai intézmények számára is jobb helyzet alakul ki. És azt gondolom, hogy az APET szakbizottságnak a felelőssége, hogy itt lépjen mindenkit, és minden más intézményt is emlékeztetni kell arra, hogy 15 évvel ezelőtt mi is zajlott Nyugat-Balkánon is el kell kerülni, hogy ennek a hatásai még ma is érezhetővé váljanak. Hola, Köszönöm, Kacsin úr. Most Karácsa képviselőnek adom a szót. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönöm, hogy a néppárt árnyék jelentős hozzászólhatok, mint anyjának, mint Szarának köszönettel tartozom a kitűnő együttműködésért, és valóban egyetérthetünk abban, hogy nagyon fontos, hogy felgyorsítsuk a vízum mentességi folyamatot a térség minden országaival, akik a tesszaloniki tervben szerepelnek, fontos, hogy kiterjesszük ezt Koszovóra, figyelembe véve speciális jogi státusát, és arra kérem a bizottságot, hogy ahogyan Szaram a módosítóiban leírta, szerepeljenek ezek a határidők. Szarajevóban éltem a háború idején. Barátaim ezek, és ezek a barátaim úgy érzik, fiatal emberek, egy új generáció úgy érzi, hogy be van zárva az országban. Persze a bosnyák hatóságoknak, az albán hatóságoknak komoly felelősségük van, hogy a benchmarkokat teljesítsék. Az Európai Unió mindenkinek azonos elvárásokat határoz meg, és nem fogadja el, hogy bűnbakként kezeljék. Ezért tehát, elnök úr, azt gondolom, hogy nem helyes, hogy elrejtjük a küszöbértékeket. Nem látom a különbséget ez csalás szerintem, ami történik. Rossz öm, reményeket keltünk, nem fognak január 1 csatlakozni, tehát most akkor mi, most miért vagyunk ilyen populisták, és miért szerepel mindenki ezen a listán, és aztán van egy kis csillag, ahol, ahol kiderül egy lábjegyzet, hogy hát mégsem kerülnek be. Hát miért járunk így el? Sokkal jobb volna, hogyha feltételeket szabnánk a bosnyák hatóságoknak, hogy egy olyan politikai ügyként kezeljék ezt, amely nagyon fontos. És nincsen különbség a Liba és az AFET között, hiszen az embereknek adandó vízumokról beszélünk, erre kell koncentrálni. Hogyha fel akarjuk gyorsítani a folyamatot, akkor meg kell tenni megfelelő lépéseket, hiszen alig-alig van még valami teljesíteni való. Tehát segítsük ezeket az országokat, támogassuk őket. Mondjuk azt, hogy a bosnyákok oldalán állunk, együttműködünk a bosnyák hatóságokkal, hogy megfej, megfeleljenek az elvárásoknak. Ez az Európa hiteléről is van itt szó, és remélem, hogy minél gyorsabban el tudjuk fogadni ezt az állásfoglalást. A bosnyák emberek érdekében, és azért, hogy megőrizzük a parlament hitelét. Köszönöm. Grazie, eh, onore. Köszönöm, Karadza asszony. Most pedig Kirilov képviselőnek adom meg a szót, és átadom az elnöki tisztet Provera első elnök úrnak. Köszönöm, elnök úr. I think... Reményem szerint egyensúlyt kell megpróbálnunk elérni itt a szakbizottságon belül, és egyetértek Kacsin kollégámmal, hogy természetesen az AFET-nek a szerepe az, hogy hozzájáruljon ennek az, eset, ennek az egyensúlynak a megteremtéséhez. Amikor legutóbb hallottam a bizottság képviselőjét, akkor beszélt a határidőkről, hogy jövőre kellene teljesíteni a támasztott követelményeket a vízumliberalizációhoz az érintett országokban, és nyilván a mi feladatunk az, hogy megfelelő politikai üzeneteket közvetítsünk az országok felé, hogy, hogy fenntartsák a reformoknak a, az irányába tett lépéseiket. Ami Posselt képviselő felszólalását illeti, két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani. Azért ne keverjük itt össze a szezont a fazonnal. Talán a bizottságnak a döntés egy kicsit elő elhamarkodott volt, de hát a perspektívikus gondolkodás megcsillant, amikor kilátásba helyezték a pozitív listára helyezést. A különböző véleményeket tekintve úgy gondolom, hogy a másik ország is megérdemelni ezt a perspektívát, és Posselt úrnak a második megjegyzésem az volna, Macedóniában nagy problémákat említett, mert úgy tűnik, hogy ö, bolgár állampolgárságét folyamadnak. Hát azt kell mondanom, hogy ez már régen így van benyújtják a kérelmeket, azonban nem adják olyan könnyen ezt a bolgár állampolgárságot, hiszen eh, ehhez bizonyos feltételeknek meg kell eh, felelni. És azt kell mondanom, hogy ez más országokban is így volt, Németországban is. Úgyhogy ez most miért probléma Macedóniában? Majd máskor megbeszéljük ezt, amikor eh, erre egy alkalmas időpontot találunk. A múlt héten Strasbourgban az emberi jogokat brutálisan megsértették, mert egy kisbabás anyukát három hónapra börtönbe juttattak. Egy állampolgársági kérelem kapcsán Úgyhogy azért itt vannak még elemek, amikről pontosabban eszmét kellene cserélni. Kuka. A kolléga kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy rövid megjegyzésem volna. Ez a mai eszmecsere is azt mutatja, hogy ugyanaz a véleményünk, azzal kapcsolatban, hogy a nyugat-balkáni országok polgárai számára a vízumkérdés nagyon lényeges. A jelenlegi helyzet mindenképpen változásra szorul, bizonyos lépésekre szükség van, különösen akkor, hogyha a régió polgárai szemében komolynak és hitelesnek kívánunk maradni. És az európai perspektíva attraktivitásának fenntartásáért is fel kell lépnünk. Nyilván a politikai helyzet eléggé törékeny a régióban. Sokan gondolják közelünk azt, hogy diszkrimináljuk ezeket a polgárokat. Itt nem biztos, hogy osztjuk a véleményt mindannyian. Mégis nagyon gyorsan kellene megoldásra jutnunk és döntést hoznunk. Ez a javaslat Latford asszony tollából egy jó dokumentum, ez egy jó szöveg, egy nagyon realista szöveg, kiegyensúlyozottnak mondható, senkit nem felejt ki a régióból, és azt gondolom, hogy a legrealistább megközelítés, amire most mindannyian ö, megoldásként tekinthetünk. Nem lehet nyilván minden egyes részletet maximálisan kitárgyalni, hiszen ez csak elhúzná az időt, és ezzel frusztrálnánk a régió lakosait, úgyhogy én köszönetet mondanék Latford asszonynak. Köszönöm. Isten. Az utolsó felszóló Cornelissen kolléga, kérem, legyen rövid, mert az idő már szorít minket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Válaszként azoknak, akik a bizottság javaslatát támogatják, szeretném elmondani, hogy ahogyan itt a többség látja, Látszford asszony javaslata szerint egyszerre kapnak mindannyian az érintett országok vízummentes utazási lehetőséget. Ez nincs így, mert ezek a támasztott követelmények nem mindenki által vannak teljesítve. Négy országot említettünk itt, ugye kettő teljesíti, szinte rövid időn belül, mások pedig nem. Latford asszony viszont a négy tulajdonképpen nem teljesítő országot azonosan kívánja kezelni. A szabad utazás akkor lesz lehet lehetséges, amikor a támasztott követelményeket, a benchmarkokat teljesítik. Latford asszony beszélt arról is, hogy egy havi rendszerességgel kiadott értékelést várjunk, arra vonatkozóan, hogy hogyan haladnak az érintett országok. Azt gondolom, hogy ez egy jó megközelítés, lenne egy integrált megközelítés az egész Balkán vonatkozásában. József, a Köszönöm, kolléga, ezzel a vitát lezártnak tekintem, és megadom a szót az Európai Bizottság képviselőjének. Uh, bonjour. Euh, de la part de la Commission, euh, je peux pas vous... Jó napot kívánok! A bizottság részéről csak megismételhetem, hogy mennyire örülünk annak, hogy szakbizottságuk támogatja a vitát, és érdeklődnek az Európai Bizottság javaslata iránt. Baró alelnök úr néhány nappal ezelőtt az Európai Bizottság nevében a Strasburgi plenáris ülésen a bizottság irányvonalának legfontosabb pontjait mutatta be. Júliusban került sor a javaslat véglegesítésre a Nyugat-Balkán országainak vonatkozásában. Megpróbálom nagy vonalakban bemutatni a megközelítésmódunkat, és megválaszolom a konkrét kérdéseket, melyeket szakbizottságuk tagjai tettek fel. Ez a javaslat a teljes vízumpolitikára kihat, és megerősíti a nyugat-balkáni országok politikai jelentőségét. Ez az első ilyen jellegű javaslat, amely a vízumpolitika keretében egy teljes régiót érint. Tíz évvel ezelőtt tett a bizottság először egy ilyen jellegű javaslatot, amely rendkívül politikai jellegű, ugyanakkor rendkívül technikai jellegű is. Az Európai Bizottság javaslata egyszerű és erős politikai üzenetet hordoz. Megmutatja, hogy prioritást élveznek ez a régi országai számunkra. Ebben az összefüggésben világos eljárást hoztunk létre, az első szakasz ennek az Európai Bizottság javaslata, melynek értelmében három ország számára megszüntetjük a vízumkötelezettséget. Ugyanakkor törekszünk arra, hogy ezt a folyamatot a lehető leghamarabb lezárjuk. Baró alelnök úr nagyon világosan fogalmazott, ami az Európai Bizottság kötelezettségeit illeti, Előre visszük ezt a folyamatot, és, a követ, és jövőre egy következő javaslatot nyújtunk be, mely ezt a regionális megközelítést teljesíteszi majd. Röviden szótejtenék a módszerről, melyet választottunk a nyugat-balkáni országok vízum liberalizációja keretében. A politikai kiinduló pont, ez világos volt, a tesszaloniki végkövetkeztetések, amelyek megerősítik a regionális megközelítést a vízum kérdésben. A vízumliberalizációt összekapcsolják a nagylélegzetű reformokkal, a szabadságjogok, biztonság és migráció kérdéseiben. útmutató jellegű megközelítés mellett döntöttünk. visszafogadás és vízumkönnyítési megállapodásokat kötöttünk a régió országával már 2007-ben. Ezen megállapodások célja egy kiegyensúlyozott megközelítés felelése és a migrációs kockázat csökkentése. Ez a kockázat, ahogyan tudják, a vízumpolitikánk egyik legfontosabb kritériuma. Hogy megfeleljünk a politikai szükségletnek, és a vízumliberalizációt politikai szempontból kiemeljük, ez fontos volt az ezen országok állampolgárai szabad mozgása szempontjából, és éppen ezért egy strukturált párbeszédet építettünk ki, és rendkívül részletes úti terveket fogalmaztunk meg. Nem szeretnék részletekbe menni, hiszen ez rendkívül technikai jellegű. A cél azonban továbbra is politikai jellegű marad. Ez egy rendkívül struktúrált folyamat, mely a régió valamennyi országára vonatkozik, hogy ezek előre haladását mérhessük. Az eljárás fő célja valamennyi kulcságazatban előre vinni a reformokat, így a biztonság az igazságügy területén. Ezt a folyamatot nagyon nagy figyelemmel kísérjük. 2008-ban indítottuk el a folyamatot. Milyen reformokat vezettek be ezen régi országai? Jelentésekben értékeltük ezeket a reformokat, mely jelentések nem csupán írásbeli információkon alapulnak, hanem missziókat is küldtünk a térségbe, a tagállamok szakértőinek részvételével értékelő missziókat is végrehajtottunk, a helyszínen ellenőriztük ezeket a reformokat. Ez nagyon sok időt vett igénybe, és természetesen a folyamatosság és a komolyság nagyon fontosak. Felvetődött a kérdés, hogy önkényes döntést hoztunk-e, amikor ezt a három országot javasoltuk. Az a véleményem, hogy az Európai Bizottság nagyon részletes jelentéseket készített nagyon pontosan regisztrált, hogy milyen előrehaladást ért el a régió öt országa. A tanácson belül valamennyi tagállam egyetértett az Európai Bizottság értékelésével. és ezeket az eredményeket megbeszéltük a régiók országaival is. A javaslatunk megerősíti, hogy valamennyi kritérium, amely az úti tervben szerepel, Szerbia és Montenegro részéről teljesülnek, tehát nem önkényes döntést hoztunk arra a következtetésre jutottunk, hogy ezekben az országokban e, gyorsabban zajlottak ezek a folyamatok. Amikor javaslatunkat benyújtottuk, szinte minden készen volt, csak egyes intézkedéseket kellett foganatosítani, amelyek már papíron léteztek, és a jelentésben is szerepel, hogy mindez, mindkét országban az előrehaladást október közepén újabb értékelő misszió keretében fogjuk megvizsgálni, és megvizsgáljuk, hogy az úti szereplő valamennyi kritérium ténylegesen teljesül-e. Ebben az összefüggésben megállapítottuk, hogy Albánia és Bosznia-Hercegovina hatalmas erőlelépéseket értek el a vízumliberalizációval összefüggésben. Másrésztről azonban több olyan kritériumcsoport van, amelyek az útiterben szerepelnek, melyek még nem teljesültek, konkrét intézkedéseket még nem fogatosítottak, és meg kell vizsgálnunk, hogy az intézkedéseket majd ténylegesen végrehajtják-e, hogy ezeket a kritériumokat teljesítsék. Természetesen politikai döntést hozhatunk, hogy az, amit ezek az országok elértek, az elegendő juthatunk arra a következtetésre, hogy a kritériumokat kielégítő mértékben teljesítették. Ez a politikai döntés kérdése. Csak hogy felmerül a kérdés, hogy egy ilyen politikai döntés hogyan hat ki közös vízumpolitikánk jövőjére, és mennyire komoly az Európai Bizottság magatartása a tagállamokkal szemben, hogyha egy országot kihagyunk, és kritériumokat határoztuk, határoztunk meg. Nem tudjuk, hogy milyen gyorsan érnek el ezekkel eredményeket. A nyugat-balkán országokban is megmutatja a helyzet, hogy fel kell tennünk a kérdést, hogy először részletes értékelést akarunk-e végrehajtani, vagy pedig mindezt politikai céljainknak akarjuk alárendelni. A bizottság javaslata tükrözi a kiegyensúlyozott megközelítést. A feltétel az, hogy létezzen a politikai szándék az előrehaladásra és a folyamat lezárására. Egy új javaslattal, amikor is a régió valamennyi országa teljesíti majd a követelményeket. Egy további megjegyzés. Érdeklődve olvastuk a parlament jelentését, amely megerősíti, hogy mennyire fontos ez a folyamat, és meg kell ismételnem, hogy nagyon örülünk annak, hogy építhetünk a parlament politikai támogatására. A csillagos módosító indítványokkal már vannak tapasztalat, tapasztalataink 2001-ben. Akkoriban volt a bizottságnak egy olyan jelentés, amely sokkal kevésbé volt részletes, mint a mostani. Ezt a jelentést nem tették közzé. Azonban ez a jelentés alapján a tanács akkoriban elhatározta, hogy a, módos, a csillagos módosításokat törli, és megszünteti a román állampolgárok vonatkozásában a vízumkötelezettséget. A parlament jelentése, jelentése ebben a kérdésben úgy tűnik, hogy nem követik ezt a jogi jellegű megközelítést. Még röviden megválaszolnék egy képviselő által feltett kérdést. A Szerbia és Koszovó közötti határ ellenőrzését illetően. Ezzel a ponttal a bizottság javaslata is foglalkozik. Természetesen az a szándéka, hogy a helyszínen ellenőrző missziókat hajtson végre, és felülvizsgálja, hogy a munkamegállapodást végrehajtják-e, amelyet a szerb és a koszovár hatóságok aláírtak. Ez egy részletes ellenőrző misszió tárgya lesz október közepén hogy biztosítsuk, hogy ugyanazok a biztonsági sztenderdek érvényesek a határ mindkét oldalán, és ugyanazok a sztenderdek érvényesek az egész régióban, hiszen a sztenderdek ugyanazok. A biztonsági igény is ugyanaz és ugyanazt a megközelítést követjük. A mikroállamok és a vízum kérdését illetően erről hosszasan lehetne szólni. Teljesen más összefüggés ez. A bizottság már 2006-ban arra következtetésre jutott, hogy ezek a mikroállamok, amelyek teljesítik a kritériumot, a pozitív listára kerülnek. Vannak bizonyos jogi kapcsolataink ezen országokkal, és százszerzalékos kölcsönösséget biztosítanak ezek polgáraink számára, az EU valamennyi polgára számára. Abból indultunk ki, hogy a közösség és a harmadik országok között kölcsönös vízummegállapodásokra van szükség. A nyugat-balkáni országokkal fenntartott kapcsolataink azonban teljesen más összefüggésbe illeszkednek. Olyan országokról beszélünk esetükben, amelyek EU csatlakozási perspektívára rendelkeznek, és ezt politikai szinten több ízben megerősítettük. Ebben az összefüggésben a bizottságnak az a véleménye, hogy szükség van ezekre a megállapodásokra, amennyiben a javaslatot közé teszik és végrehajtják. Ez egy teljesen más összefüggés a Balkán országokkal, és a csatlakozási folyamat, amelyet megindítottunk, az európai perspektíva, melyet kilátásba helyeztünk ezen országok számára. Nos, ezek azt teszik szükségessé, hogy teljesen más megközelítést alkalmazunk esetükben a víza, vízumliberalizáció kérdésében, mint a mikroállamok esetében tesszük. Nos, egy utolsó megjegyzés részemről szakbizottságok különböző tagjai a passport shopping jelenségevel kapcsolatban fejezték ki véleményüket. Nagy aggodalommal vizsgáljuk ezt a jelenséget az úti terv ö, és az egész folyamat során. Az érintett országoktól garanciákat és pontos információkat kaptunk, azt illetően, hogy mennyi idő szükséges az, úti, az útlevelek és a megfelelő állampolgárság megszerzéséhez. Három ország statisztikákat mutatott be, és nagyon részletes jelentéseket. Tudjuk, hogy mennyi ideig tart majd állampolgárság iránti kérelmet benyújtani. És mennyi ideig tart, amíg valaki megkapja az állampolgárságot, tehát tudjuk, hogy mennyi ideig tart, hogyha valaki új útlevelet kérelmez. Hogyha elérjük, ahogyan ezt Baró elnök úr is említette, egy új javaslatot kialakítani, akkor azt hiszem, hogy a kritériumot teljesítő országokkal kapcsolatban a passport shopping jelensége csökkentett kockázatot jelent. Elnök, köszönöm, és megadnám a szót az utolsó megjegyzést az jelentéstevenek. Um, Csak gyorsan válaszolnék. Köszönöm szépen azoknak a hozzászólását, és ezek ők voltak többségben, akik véleményem fő csapás irányát támogatják. amely egyébként Adam Fajon jelentés tervezetének is nagyjából megfelel. Úgy gondolom, hogy a két bizottság, a Libe és mi arra tesznek javaslatot, arra a megközelítésre tesznek javaslatot, melyről a bizottság képviselője is beszélt. Politikai természetű ez a felvetés, mert mindöz öt országra vonatkozik a régióban, és ezért nem függ egy jövő évi új javaslattól. Ezen felül pedig eloszlatja a kétségeket is. Másrészt ez egy technikai megközelítés, hiszen annak az értékelése, hogy valaki teljesíti-e a küszöbértékeket vagy sem, technikai értékelés kell, hogy legyen. Sajnálom, itt Tánok kollega elment. Ugye arról beszélt, hogy a jobban teljesítőket jutalmazni kell, nem szabad visszafogni őket. Egyetértek vele. Nem teszünk arra javaslatot, hogy a hátul kullogók, azok um, miatt később kapják meg a vízummentességet a legjobban teljesítők. Erről nincsen szó, hanem arról van szó, hogy a hátul kullogók is megkapják a perspektívát a vélemény és a jelentés voltak éppen, tehát fenn akarja tartani a politikai jelzést, de úgy, hogy az egész terv folyamat ne kerüljön beszébe. Hiszen a bizottság az, aki továbbra is dönt, a bizottság az, aki felügyeli a kérdéseket, erről beszélt a bizottság most is. Voltak éppen tehát azt mondjuk, hogy a kék két lassabb ország azután teljesíti majd az elvárásokat, miután a többi ország belépett. Tehát nem akarjuk a bizottság jogkörét megkérdőjelezni, és nem akarjuk a jobban teljesítőket veszélyeztetni. Egyetértek önnel, elnök úr, abban is, hogy félreértés áll fenn. Nem azt mondom, hogy az Európai Parlament mondjon le a jogköréről. Nem, hanem arról beszélek, hogy egyetértünk a bizottság célkitűzésével, ám a javaslatot átalakítjuk azért, hogy átfogó jellegű legyen, és ne legyen szükség két javaslatra. Remélem, hogy ez világosá teszi a helyzetet. Nagyra értékelem Poszelt kollega észrevételeit, különösképpen, hogy a biztonságot széleskörű stratégiai módon határozta meg. A vízum információ rendszer jelentés tevője voltam a Libében, tehát ismerem a vízum folyamat útvesztőit. De ezek az országok a vízumentességi rendszerhez hozzájutás során nagyon szigorú ellenérzésnek lettek kitéve, és teljesen egyetértek Poszelt kollégával, hogy stratégiailag kell látni ezt a kérdést. Hiszen a biztonság hiánya a stabilitást is aláknázza a nyugati Balkán térségében. Persze, a felszólalók kisebbségének véleményét is tiszteletben tartom, különösen Koszovó tekintetében. Senki nem akarja azon államok döntését aláaknázni, akik nem ismerték el Koszovót. Nem, csupán azt akarjuk elérni, hogy egy picit pragmatikusabbak legyünk függetlenül Koszovó státus helyzetétől. Értem, hogy a megfogalmazásban különbség van Fájom asszony megfogalmazása és az enyém között. Ez a dolog elkészültével magyarázható, de voltak éppen mindkét megfogalmazás ugyanazt az üzenetet hordozza, jelesül függetlenül az ország státusától, vagy attól, hogy egy tagállam elismeri-e vagy sem, és utána folytatjuk. Egyébként még egyetértek Konolszan asszonynal, aki arról beszélt, hogy arra tétetik itt javaslat, hogy mind a négy országot, aki még nem felel meg, azonos elbánásban részesítsük, hiszen a bizottság javaslata tával az volt a baj, hogy a rendeletbe bevettük az összes országot, aki július 1 megfelelt az elvárásoknak. Ilyen módon tehát a bizottság egy kétpályás megközelítést alkalmazott, és ezt még nem egy három sávosabb, vagy három pályásra kialakítani, ez nagyon beszedelmes. Na, ennyit akartam mondani. Egy, köszönöm a bizottság támogatását, és remélem, hogy aki nem is ért velem egyet, el tudja fogadni a Koszovóval kapcsolatos pragmatikus megközelítést. Higgyék el, hogy nem akarom a roadmap, az úti terv értékét aláaknázni. És világosan elmondom, nincs vízumkönnyítés, ha egy ország nem felel meg a benchmarkoknak, ez az országnak sem szolgálna az érdekét, a mi biztonságunkat pedig kimondottan aláknázna. Na, ennyit akartam mondani, köszönöm szépen. Eh, köszönöm munkáját és lelkesedését. Emlékeztetném a kollégákat arra, hogy a módosítók benyújtásának határideje október 1 -e. A módosítókat angol vagy francia nyelven kell benyújtani. Köszönöm térjünk vissza az az előtti napirendi pontra, a stabilitási eszköz módosítására. Megadnám a szót a jelentéstevőnek, Franciska Brandner asszonynak, hogy újra feltesse kérdését az Európai Bizottsághoz. floor sorry for returning to the issue. Köszönöm szépen, hogy megkapom a szót, és elnézést, hogy visszatérek erre a kérdésre, és köszönöm a bizottság türelmét, hogy itt maradt. Kicsit késő van, de remélem, hogy még eh, tudunk figyelni erre a kérdésre. Jeleztük, hogy egyetértünk a szalszügyben, és nyomon követjük az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatát. Az világméretű beszerzés tekintetében is egyetértünk, a 4-1 alatti 10%-nál nagyobb költekezést eh, nem támogatjuk, ugyanakkor az átfogó stratégiát szeretnénk jobban látni ebben a perspektívában, és szeretnénk tudni, hogy milyen eredményekre vezettek azok a projektek, amelyeket innen finanszíroztunk, mielőtt ezt tovább folytatnánk a finanszírozást. És az algéri terrorizmus elleni eh, központról is szeretnénk információt kapni. Köszönöm tehát a munkát, de mondom, ezen költségvetési sor alatt való költekezésekről dokumentumokat szeretnénk kapni. Üdvözöljük a jobb jelentés rendszerét az Európai Parlamentnek, és ennek az első lépését már ma délelőtt láthattuk, és nagy örömmel nézünk az jó együttműködés elébe. Azután a Peace Building Partnership tekintetében szeretnénk tudni, hogy hogyan akarják operacionalizálni ezt a partneri kapcsolatot. Idei konferenciák, workshopok kerültek megrendezésre, de előre kellene lépni, erről akarnánk tudni, hallani. Azután beszéltünk az élelmiszer eszköz, vagy az élelmiszer facilitásba áramló pénzeszközökről, de erről a kérdésről is a Költségvetési Szakbizottság kell majd, hogy döntsön. Köszönöm, Ruiz karavira, asszonynak adom meg a szót. Köszönöm. Köszönöm. Először is, hogy köszönjem meg Brandner asszonynak és az AFET szakbizottságnak ezt a nagyon fontos és érdek, érdek, értékes munkát, melyel a stabilitási eszköz támogatták. Köszönöm a pozitív elemzést, melyet a jelentéstevő adott, és melyet egyébként a bizottság tanácsnak benyújtott javaslata is összefoglal. Nagyra értékeljük a parlament javaslatát, a hatály kibővítésére vonatkozó javaslatát, és szívesen tisztázzuk mindazokat a kérdéseket, melyekre az AFET megkér bennünket. Azért, hogy a stratégia és a programok irányáról és eredményéről beszélhessünk. A 4.1 cikk hatája alatt vagyunk, és fontos, hogy jobban megértsük az önök igényeit, hiszen 7%-ról 10%-ra nő az allokációk összege és itt a jogállamiság, a biztonság, az egyének biztosítása, a közegészségügy és a kritikus infrastruktúra támogatásáról van szó. Ezek talán a legfontosabb kérdések, és fontos ezért, hogy a költségvetési támogatás itt nőtt, és ilyen módon igazi, ambiciózus programokat tudunk majd elfogadni, hiszen a kockázatokat, egy pandémia kockázatát nem lehet egy tagállami szinten kiküszöbölni, vagy az energiaellátás kérdése és vitális jelentőséggel vén vagy a határon átnyúló bűnözés. Ezért tehát fontos, hogy a támogatás nő, és így felelősség teljesen tudunk dolgozni. Természetesen az affettel elmélyítjük az együttműködést, és minden információt megadunk önöknek. A bizottság, az Európai Bizottság az IFS végrehajtásáról egy beszámolót is tartott, és táblázatokkal láttuk ezt el, ezt a beszámolót is így teljes áttekintést adunk arról, hogy hogyan dolgozunk krízis területeken dolgozunk, ezek nem hagyományos fejlesztési programok, fejlesztési területek. Ezen felül, ami a béke képítési partner kapcsolatot életi ismerjük kapacitásaink hiányait. Our capacity to, to engage with civil society in a more structural way. I think during the... És fontos, hogy struktúráljuk ezt a megközelítést a dialógust el kell mélyíteni a civil társadalommal, és a, egy tanulmány megírására is megbízást adtunk, ahol a civil társadalom képviselői ugye a 3-4-4-es cikkről beszélünk, ez a béke felépítési program, és eznek nagyon szigorú pénz odaítélési szabályai vannak. Nos, tehát egy tanulmányt készítettünk, amely megérteti a civil társadalommal, hogyan működik a bizottság, hogy jobban le tudják hívni a pénzeket, találkozókat is tervezünk a civil társadalom képviselőjével. Végezetül pedig a költségvetési sorok csökkentésével kapcsolatos parlamenti aggályokat osztjuk, és ezt fel fogjuk vetni a megfelelő bizottsági tárgyalás során. Nem akarnék hosszabban beszélni, hiszen értem, hogy lezár, lejárt az idő, ám hogyha bármilyen további információra van szükség, és ezt szívesen megadom. A bizottság persze mindig a tanásra is kell, hogy figyeljen, és fontos, hogy úgy dolgozzunk együtt, hogy minnyájunk elképzelései érvényesüljenek, Fontos, hogy ezt az anyagot elfogadjuk, hiszen a stabilitási eszköz, a stabilitási facilitás fontos eh, szerepet játszik eh, a béke és a biztonság megteremtésében mind a világban, mind az Európai Unióban. Nagyon szépen köszönöm kollégák, ezzel az ülést berekeztem, találkozunk délután.